Lássuk az ügyrendet. A 142-es szabály értelmében a venezuelai köztársaság és francia Gajána partjai mentén való halászat témájában sürgősségi tárgyalási kérést kaptunk. A meghozandó határozat tárgyában a szavazásra a holnapi ülés elején kerül sor, tehát a francia Gajárna partjai mentén való halászat témájában sürgős eljárást folytatunk le. A zöldek